új biztosok képviselik a mai napon. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét, az elfogadott szövegeket kiosztották. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzésük, kérdésük? Ha nincs ilyen, akkor most el